Az elnök asszony. Mindenkinek kellemes délután kívánok. Ismét megnyitjuk az ülést. A tegnapi ülési jegyzőkönyve kiosztásra került. Van-e ellenvetés azzal kapcsolatban? Kérdem. Nem látom. Így a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Megyünk tovább.